So, meine Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt hiszem itt az ide, hogy elkezdjük az ülést, lassacskán. Még mindig kicsit foghéjasak az üléssorok, de Hát az idő előre haladt, úgyhogy kezdjük el. Egyes napirendi pont, rend elfogadása. Több információt szeretnék önökkel kazolni. A koordinátorok ülését csak holnap 17 óra 30-kor tartjuk meg, ma tehát nem. Ö, ö, nem lesz szükség tehát a mai fél órára. Aztán a hatos napi rendi pont Zéber kolléga mentelmi jogával kapcsolatos témát ugyancsak holnap tárgyaljuk meg, a szavazások után, a 12. napi rendi pont után. Utána 15 órakor lesznek a szavazások. Lichtenberger asszony a, a szervezett társas utazásokról, de ez a 18 ezután jön majd a 18. pont. Zvieszka úr az igazságszolgáltatás értékelése többi című jelentésével, véleményével, aztán jön a 12. pont, és ha jól tudom, a jogi szolgálat szóbeli tájékoztatást ad, ha igaz, Tájn asszony jelentésével kapcsolatban, hogy hol tart a törvényszék bírái számának növelése téma, és a 20-as és 21-es pontok is változnak annyiban, hogy összefogottan együtt fogjuk őket kezelni. A két témát, a Geringer de Odenberg asszonyét és Lichtenberger asszonyét, de ezt a meghallgatás után Geringer asszony és Lichtenberger asszony jelentését. Tehát ennyit kellett el bejelentenem. Nem látok ellenkezést, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, elnök közleményei következnek. Informálos ö, ö, egyeztetést folytattunk Messzája úr és én azokról a gondokról, amelyek a delegált és végrehajtási aktusok kapcsán ö, kialakított omnibus eljárást illeti a tanácssal és a bizottsággal, hogy az eredményeket váratlan nem sikerül megegyezésbe összefoglalni, és mindkét, mindhárom omnibus jelentést a plenárisra fogjuk küldeni. Az egyik esetében szabályos első olvasatos eljárásban, a többi tekintetében pedig később meghatározandó eljárásban. Úgy is tudják a kollégák a Spanyolországban, mi történt a tanács tárgyalási álláspontja számukra nem elfogadható tárgyalási alap. Tehát ebben az időszakban várhatóan ezek a témák nem fejeződnek be. Hármas napi rendi pont. Az alkotókra alkalmazandó szerződéses megalapodásokra szóló tanulmányt fogjuk most ismertetni. Rosa Raffer Éli kollégát üdvözlöm a C politikai tanácsadási igazgatóságról, és Maria Iglesias asszonyt, asszonyt valamint Severin Dozomuát, remélem jól ejtettem a nevét, aki a Namúri Egyetem szakértője. Az eljárás tekintetében először uh, asszonynak adok szót. Igen, parancsoljon asszonyom. Szó. mit Frau Maria Iglesias Nem, Maria Iglesias asszonynak elnézést kérek. Jó napot kívánok mindenkinek, Maria Iglesiasnak hívnak, és szeretnék a Júri Szakbizottságnak köszönetet mondani, a parlamentnek köszönetet mondani, hogy meghívtak ide a mai napon, hogy lehetővé tették, hogy ezt a tanulmányt elkészítsük, hogy dolgozzunk ezen a témán. A KIA és a Namuri Egyetem közösen végezte el ezt a tanulmányt. Először én szólok hozzá a KIA nevében, és utána pedig Severin Düsszolé fog majd hozzászólni a KRIDZ nevében a Namüri Egyetem képviseletében. A cím tulajdonképpen az alkotókra alkalmazandó szerződéses megállapodásokról szóló tanulmány ismertetése. Szeretném most röviden bemutatni azt, hogy milyen eredménye járult ez a tanulmány. Tulajdonképpen az alapvető probléma az, hogy a szerződéses felek erőviszonya nem kiegyensúlyozott. Okay. Let me do it. Okay. This, were, this was in fact the concern of the European a parlamentnek ez volt az alapvető aggája, amelyet a TOM-ben kimondtak, és az volt a célkitűzés, hogy megnézzük, hogy milyen eszközöket tudunk kidolgozni annak érdekében, hogy az erőviszonyok rendeződjenek a szerződéses felek között. Ez volt ennek a tanulmánynak a lényege és legfőbb célja. Először is megnéztük, hogy a különböző tagállamokban milyen hatékonysággal védik az alkotókat, és megpróbáltunk ajánlásokat is megfogalmazni. Nyolc tagállamról volt alapvetően szó, nyolc tagállamot választottunk ki, és különböző kritériumok alapján vizsgáltuk ezt, hogy milyen intenzitással működik az alkotók védelme, Természetesen megnéztük, hogy mekkora méretű országról van szó, hogy a copyright milyen erővel működik, milyen jogi hagyományokkal dolgoznak ezek az országok, és hogy mennyire erős az alkotók jogvédelme. Ezeket a kritériumokat vizsgáltuk a kiválasztott nyolc tagállamban. Annak érdekében, hogy hatásos legyen ez a tanulmány, a KRIDZ és a KEA még felvette a kapcsolatot minden egyes tagállamból egy-egy szakértővel is, és ezzel a nyolc szakértővel együtt próbáltuk az összes érintett felet bevonni. Beszéltünk az alkotókat tömörítő szervezetekkel, beszéltünk civil szervezetekkel, és itt látható a tartalom jegyzéke a tanulmányunknak. És mielőtt lovak közé csapnánk, néhány fontos aspektust szeretnék elmondani, amelyeket mindenképpen rendkívül relevánsnak tartok az egész tanulmányra nézve. Először is szeretném elmondani, hogy ez az első olyan tanulmány, amely a különböző alkotások piacra jutásának körülményeivel foglalkozik, hiszen valamilyen alkotás létrehozásához képest ennek a piacra lépése a második legfontosabb lépcső ennek az alkotásnak az életében vagy történetében. Tehát először is megvan maga a szerződés, és utána a szerződések megtárgyalásakor és a szerződések végrehajtásakor meg kell néznünk, hogy az alkotók milyen erővel tudják érvényesíteni jogaikat. A következő szlájdon majd az ebből következő szerződések is megjelennek, majd az adott alkotás felhasználására vonatkozó szerződések. Azok a szerződések, amelyeket már a másodlagos felhasználók kötnek, vagy pedig valamilyen közvetítő félen keresztül kerülnek megkötésre. Megvizsgáltuk, hogy milyen körülmények között dolgoznak az alkotók, hogy mennyire bizonytalan a piac. Itt különösen az új technológiákra és az internetes forradalomra gondolok. Ami szintén nagyon fontos ebben a kontextusban az a honorárium, hiszen az alkotók nagy része mégiscsak azért köti meg ezt a szerződést, hogy megfelelő díjazást, megfelelő honoráriumot tudjon biztosítani magának. Végezetül pedig, és ezt már említettem is, tulajdonképpen nagyon sok oka van annak, hogy az alkotók sokszor nem rendelkeznek megfelelő tárgyaló erővel, nincsen tapasztalatuk, nem kapnak jogi segítséget, nem értenek a jogi területhez, tehát nagyon sok elem vezet ahhoz, hogy viszonylag gyenge tárgyalóerővel bírnak az alkotók. És akkor most nézzük a következő szlájdot. Itt megpróbáljuk a viszonyokat nyilakkal ábrázolni egy adott műalkotás, vagy egy adott alkotás teljes életében. Tehát itt található maga az alkotó, egy karikában fölül, aztán egy kockában látható az, hogy milyen kapcsolatban áll egy producerrel, egy kiadóval, tehát egy közvetítővel. És tudom, hogy nincsen nagyon sok időnk, de ezeket a viszonyokat próbálom majd nagyjából felvázolni az előadásom második felében. A jogi eszközökről szólt a tanulmányunk első fejezete. Itt vannak tehát azok a szerzői jogra vonatkozó eszközök, amelyek segíthetnek az alkotóknak. Ezek természetesen igen változó képet mutattak a nyolc kiválasztott tagállamban. Megpróbáltuk ezeket összehasonlító módon elemezni, és ennek a komparatív elemzésnek az eredményeit szeretném most elmondani. Vannak olyan tagállamok, ahol mindenképpen szükség van írásbeli szerződésekre, meg kell néznünk, hogy a szerzői jogok milyen hatállyal működnek a különböző tagországokban, meg kell néznünk, hogy a honoráriumok hogyan alakulnak. Itt nagyon érdekes adatokat találtunk, például Németország esetében Németország volt az egyetlen, ahol az adekvát honorárium, az adekvát díjazás megjelenik a törvényekben, illetve lehet, hogy van még egy tagállam, de mindegy, mondja az előadó, erre most nem emlékszem. Mindenesetre Németországban törvényileg megjelenik a megfelelő honorárium, a megfelelő díjazás. Miután ezt az összehasonlító elemzést elvégeztük, annyit már mindenképpen megállapíthattunk, hogy nagyon alacsony a harmonizációs szint az Európai Unióban. Az alkotók védelme rendkívüli különbségeket mutatott. Megnéztük a szerződéses jog alapelveit, megnéztük a megfelelő versenyszabályokat, a tisztességes és tisztességtelen gyakorlatok definícióit, illetve konkrét ügyeket is megvizsgáltunk a nyolc kiválasztott tagállamban. Ezek a konkrét esetek is mutatták, hogy mennyire nagyok a különbségek, és hogy melyek azok a területek, ahol a szerzői jog hiányosságait pótolni kellene a különböző tagállamokban. Más és más eredményre jutottunk tehát az alkotók védelmének tekintetében. Voltak jó példák, amelyek ikletet adhatnak a többi tagállamban, vannak jó gyakorlatok, amelyeket meg lehetne osztani. Ugyanakkor természetesen hiányosságokat is találtunk a különböző tagállamokban olyan eseteket, ahol nem megfelelőképpen biztosított az alkotók védelme megnéztük a kollektív megállapodásokat és a kollektív tárgyalásokat is, és úgy véljük, hogy ez tulajdonképpen egy eléggé új eszköze vagy formája annak, hogy javítani tudjunk az alkotók igen gyenge tárgyaló erején. Megint Németországot szeretném megemlíteni, három olyan kollektív megállapodás van, amely a megfelelő díjazással áll kapcsolatban, ezek mind az elmúlt néhány évre vezethetőek vissza. Franciaországban a digitális publikációk tekintetében szintén találtunk egy ilyen nagyon érdekes és hasznos kollektív szerződést. Aztán az, a tanulmány második részében három fontos aspektust vizsgáltunk, az egyik a digitális világ. A tanulmánynak ebben a részében megnéztük, hogy milyen bizonytalanságokkal jár például a digitális világ, mi történik azokkal a szerződésekkel, amelyek nem egészen egyértelműek, mi történik, hogyha egy internetes tartalomnál nem egészen egyértelmű, hogy ki is gyakorolja a tulajdonjogokat, vagy a szerzői jogokat, hogyan működik egyáltalán az internetes világ a digitális jogok sokszor nehezen figyelembe vehetőek egy régi típusú szerzői jog szerződésnél. Tehát megnéztük azokat a jog és szerződéses megközelítéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a digitális világban is megállják a helyüket az alkotók védelmére vonatkozó kitételek. Mindenképpen szeretnénk az alkotóknak segíteni abban, hogy a digitális világban is megállhassák a helyüket, és hogy a kiadók semmilyen módon ne tudjanak visszaélni a digitális világ adta lehetőségekkel az alkotók rovására. Itt is azt találtuk, hogy a harmonizáció igen alacsony volt európai szinten. Azt viszont láttuk, hogy van egy precedens az európai jogban, a védelemre vonatkozó irányelv, csak hogy ezek a kitételek csak előadó művészekre vonatkoztak, nem pedig alkotókra. A szerződések kiegyensúlyozatlansága volt a harmadik pont, amit vizsgáltunk. Ennek a tanulmánynak köszönhetően nagyon sok érdekes adathoz jutottunk hozzá, és az összefoglaló vagy átfogó szerződések kapcsán szintén feltártuk azokat a lehetőségeket, amikor a szerzői jogok teljes gyakorlását átadja egy alkotó. Ezen kívül a buyout szerződésekre is számos példát találtunk mindegyik tagállamban, pedig ezek nem lennének feltétlenül fontosak. A buyout esetekben egy általány ellenében az alkotó lemond a szerzői jogokról, ezeket általában nem jó megoldásoknak találtuk. A következő témánk a díjazásra vonatkozó téma volt. Sok esetben az alkotók csak egyszer kapnak díjazást, és utána a szerzői jogokat már valamilyen producer vagy kéz vagy közvetítő képviseli. Az Európai Unióban az egyik legérdekesebb eset a Luxan ügy volt, amely a javadalmazásra való jog témakörében született, de sajnos ez azért nem minden tagállamra jellemző. Volt még egy nagyon érdekes, specifikus kérdés, ami arra vonatkozott, hogy a kollektív kezelés hogyan alakul az Európai Unióban, illetve hogy a kettős licenszek milyen módon működnek a különböző tagállamokban. Ezek olyan megközelítések, amik a CRM irányelv 5. cikk 3. bekezdésében már megjelennek, és itt megvizsgáltuk azokat a kollektív szervezeteket is, amelyek ebben a témakörben tevékenykednek. Itt a nem kereskedelmi licenszeket is megvizsgáltuk. és a nem kereskedelmi licenszek kiadásának lehetőségeit. Mindjárt át is adnám a szót akkor a kolléganőmnek, Severinnek. Köszönöm szépen. Ezek a vizsgálódások, amelyeket itt lefektettünk, a copyright jog alapvető elveivel kapcsolatban mondják ki azt, hogy nem mindegyik elv megfelelő a mai digitális világban, és attól tartunk, hogy a szerzőket a jelenlegi szabályok nem fogják megvédeni a jövőben. Bármi is legyen a különbség az egyes tagállamok között egyik sem igazán és megfelelően modern és tökéletes. Nagy a szakadék a jogvédelem elvei és a jogvédelem gyakorlata között mindenhol. Először is úgy tűnik, hogy a copyright szerződési feltételek nem foglalkoznak sehol sem a megfelelő díjazás fogalmával, nem tartalmaznak garanciát a fair díjazásra vonatkozóan, és a legtöbb jogi szabály, amely ide vonatkozik, megpróbálja a szerződés tárgyalásának témájává tenni ezeket a dolgokat, de semmire nem ad garanciát. Ennek megfelelően e, tudjuk azt, hogy aki túl magas díjat vár el, azt fekete listára teszik, és nem alkalmazzák legközelebb, már pedig esetleg nagyon is fair díjazást kért, de ezt nem tudta érvényesíteni. Tehát a szerzőket nem védi semmi, és bíróság előtt sem tudják érvényesíteni a, a fair díjazás minimumát sem. Egyes országokban a szerződéses jog alap része az, hogy alapelve az, hogy minden apró feltételt szigorúan végre kell hajtani azokban, és ha aláírták, akkor utána nincs kitáncolás belőle, és nem lehet utólag módosítani a szerződéseket. Így aztán egy nagyon gyorsan változó környezetben, mint ez a digitális világ, előfordul, hogy egy néhány évvel ezelőtt elfogadott feltétel ma már elfogadhatatlanná válik a szerző számára, annyira megváltozott közben az ő termékének, szellemi termékének a az ára és befogadottsága. Úgyhogy a szerző jogvédelme a világ gyors változása miatt elavultá válik. A szerződés pedig marad. És sok védelmi kitétel a szerződés jogban, amely esetleg védené a szerzőt, a jogok átruházására vonatkozóan szigorú feltételeket tartalmaz, és ezek túlzottan merev feltételek, úgyhogy a szerző nem tudja, nem, nem nincs birtokában saját jogainak a szerződés aláírása után. Tehát ilyen értelemben is sérül a védelme. Az elemzésünk végén néhány ajánlást próbálunk megfogalmazni. Ezek négy célt követnek. Az első ezek közül az, hogy a copyright szerződésekről ne felejtsük el, hogy ezek szerződések, vagyis olyan úgy kell őket megírni, hogy világos legyen, hogy két ember közötti megállapodást kölcsönös feltételekkel tartalmazza. Nagyon gyakran a copyright szerződésekben ez a kölcsönösség sérül, nincsenek egyensúlyban a jogok és a kötelezettségek, illetve a jogok az egyik és a másik félnél. Tehát többnyire lemondatják a szerzőt a saját szerzői jogáról egy konkrét összegért cserében, ami ráadásul nem is folyik be, azonnal is garantáltan, és csak reménységet tud fűzni a szerző ahhoz, hogy majd lesz belőle pénze, és az, hogy hogyan adják el, kereskednek a szerzeményével, arra sincs már ráhatása. Ha nem hatékonyan, akkor nem lesz bevétele. Tehát Egyszerűsíteni kéne és én értelemben javítani a szerződéseket, általános felhasználási kötelezettséget kéne előírni, és a kreatív tartalmakra vonatkozóan lehetővé kell tenni, illetve azt, hogy aki megkapja a mű felhasználásának jogát, az köteles legyen bizonyos feltételeket teljesítve azt értékesíteni, és nem mondhatja a producer azt, hogy vagy egy könyvkiadó azt, hogy igen, kiadtuk a művét három példányban, tehát legyen valamilyen kötelezettség, és valami jövedelem termelő kötelezettség és garancia. Ha pedig ilyen nincs, akkor legyen a szerzőnek joga arra, hogy segítséget kérjen a szerződés módosításához. Egyébként eh, a digitális eh, kiadás kapcsán Franciaországban is gondolkodnak ilyen módosításokon a helyi törvényen. Aztán legyen jelentésteli, jelentésteli tételi kötelezettség a copyright tulajdonosával kapcsolatban, hogy hol, mikor, kit illet meg a generált jövedelem, és javaslatot teszünk a tanulmányunkban arra, hogy további tanulmányt írassanak meg a fogyasztóvédelem kapcsán általában arra vonatkozóan, hogy miért van az, és a különböző tagállamokban hogyan van ez így sajnos, hogy a szerző mindig gyengébb feltételekkel vesz részt az elvileg kölcsönös szerződéskötés során a szerződésben, mint a felhasználó, jogfelhasználó. Javasoljuk továbbá, hogy létre kéne hozni egy olyan keretet, amely tehát egy fair díjazás minimumát kötelezővé tenni, de persze erről gazdasági értelemben is el kell gondolkodni, nem csak jogi értelemben. Meg kéne vizsgálni, a jelenlegi konkrét díjazási gyakorlatot. A kulturális, Európa kulturális ágazata számára szerintem feltétlenül fontos lenne, hogy a szerzőket jobban védjük, anyagi értelemben is. A fair díjazás fogalmát be kéne vezetni, minden szerződésben szerepelnie kéne ennek a koncepciónak, és a számítás módját úgy kell meghatározni, hogy ennek ez érvényesüljön ez az elv. Transzparencia követelményeket is előírnánk arra vonatkozóan, hogy a műből milyen jövedelmek keletkeztek, ezek hova érkeztek meg, és nem csak ö, ösztönözni kéne a kiadókat arra, hogy ezt egy nyílt eljárásban tegyék, hanem rá kéne őket szorítani erre. Tehát a, a szerzőjogra vonatkozó szabályok sok egyéb jogfelhasználási szabályjal összefüggenek, és fogyasztóvédelmi kérdésekkel is, ezért itt is explicitásra van szükség, hogy ezek összhangban legyenek egymással, és a felhasználás, új típusú felhasználások sorát is be kell venni abba a listába, amely az Aki Kommunater alkalmazása kapcsán megfogalmazódik. Végül pedig a, látjuk azt, hogy a szerződések vonatkozó szabályok dinamikusan változnak, ö, és ahogy előbb is elmondtam már, merevek a szerződések a világ közben megváltozik, és így a kollektív jogérvényesítés elgyengül néhány év elteltével, a realitástól teljesen elrugaszkodik az eredeti feltételrendszer szerintünk. A copyright jogot úgy kell megfogalmazni, hogy ezt a dinamizmust magában foglalja. Ez konkrétan azt jelenteni, hogy a még ismeretlen felhasználási jogok, új digitális médiák potenciálisan szerepeljenek a felhasználási szerződésben, és a fair díjazáshoz kötötten, tehát hogyha lehetséges és adódik új típusú felhasználás, akkor annak a jogdíjairól újra kelljen tárgyalnia a jogfelhasználónak úgy gondoljuk, hogy a szerződésben sokkal több konkrétumnak kellene szerepelnie, és a feleknek újra le kell tudniuk ülni a tárgyaló asztalhoz, megváltozott külső körülmények esetén, és ezt eleve be kell foglalni a szerződésekbe. A kettős értékesítésről a nem szakmai felhasználás esetén pedig az a véleményünk, hogy itt különösen érvényesíteni kéne a bevált gyakorlatok cseréjét. Ez már önmagában javítaná a szerzők jogainak érvényesülését. Végül pedig, ha a szerződéseket a szerzők nem csak egyénileg, hanem kollektíven köthetik, ebben is van egyfajta jogérvényesítési plusz. Egyes országokban ez lehetséges, már másokban még nem. És ezt meg kéne engedni mindenhol, hogy kollektív fellépésre is jogosultak legyenek a szerzők, és a fekete listára tételt ezzel elkerülhessük, legyen közös tárgyalási joguk, erejük a szerzőknek, ha úgy látják, hogy össze kell fogniuk. Például egy ügyvéd, aki több szerző jogait összefogja, legyen jogosult arra, hogy közösen fellépjen több szerző érdekében ugyanazon szerződés, vagy különböző szerződések kapcsán. Ezeket tudtam elmondani a tanulmányunk kapcsán. Köszönjük szépen a nagyon informatív hozzászólást, és most Lichtenberger asszony kap szót. Én is köszönöm szépen, egy rendkívül fontos tanulmányt készítettek el, legalábbis az én szemszögömből, tekintettel arra, hogy már vagy tíz éve Folyamatosan megégetjük az újunkat a szerző jogok kérdésében, és aztán ami az erőfeszítéseink révén megérkezik a szerzőhöz, az alkotóhoz, az végül is nem kiforrott. Hiszen azt majd csak a szerződéses fog, jog fogja rendezni. És hát azok a kapcsolatok, amelyekkel én rendelkezem, ők is folyamatosan azt mondják, hogy a szerzők, az alkotók alapvetően azzal a nagy problémával néznek szembe, hogy hogyan tudják a saját jogaikat megfelelően kitárgyalni, és aztán érvényesíteni. Miért is beszélek itt kitárgyalásról? Azért, mert itt van egy monopóliumhoz hasonló struktúra, és aki újonnan jelenik meg a piacon, és nagyon boldog vagyok, hogy erre a pontra is utalta beszámolójában, tehát azok, akik belépnek a piacra, gyakorlatilag nem rendelkeznek semmiféle választási joggal, hiszen nem az a helyzet, hogy valaki egy művet teremt, és utána rögtön eh, azokba a szférákba emelkedik fel, ahol az igazán nagy eh, alkotóként eh, nagy szervezetekkel tudna egy szinten tárgyalni. És hát ez az igazán kritikus pont. És van egy másik. És ez az a pont, ahol nagyon sok jog az veszendőbe megy, nem érvényesül, úgyhogy nagyon fontos, hogy napirenden tartsuk ezt az egész témát. Számomra egy-két dolog nagyon is feltűnő volt a beszámolóban. Például itt van a monopólium helyzet, ez a szerzőket nem csak a szerzőjoghoz fűződő részarányukban, és nem csak jogok kezelésének kérdésében illeti, hanem a koncertek szervezésén, a különböző rendezvények szervezésében, a galériák esetében is problémákat jelent a monopólium helyzet. Természetesen a szerző egy ilyen helyzetben nem is meri megkérdőjelezni a neki felajánlott szerződést, hiszen nem tudja, hogy fekete listára kerül, talán itt nem egy írott listáról van szó, de hát vannak informális listák, ami miatt emberek oka joggal félnek, hogy esetleg nem lesz fellépési lehetőségük, nem lesz bemutatkozási lehetőségük, mert hogy sajnos eh, nem csak ennek az egy részének, a szerző, nem csak a szerzőnek ez az egyik része érintett, hanem ez a monopólium ez érvényesíti a teljes piacon az ő erejét, és nyilvánvalóan minden piaci szegmensben megjelenik. Hogy mennyire különböző az ezzel kapcsolatos helyzet az egyes országokban, azt nem tudom, itt nem tudok minden európai országról beszélni, mint azokról, amelyek az önök tanulmányában szerepelnek, de vannak olyan országok, ahol rendkívül aggodalmat keltő a helyzet, mert ott a monopóliumok ilyen átfogó szolgáltatást kínálnak egyrésztről a szerzők számára, ezt reklámozzák legalábbis, Másodszorban azonban megakadályozzák azt, hogy kritikus hangot üssenek meg ezek a szerzők, és azzal fenyegetnek erre az esetre, hogy kiszorítják őket a piacról. És nyilvánvalóan olyan következmény vannak ennek, amit egy egyetlen szerző sem szeretne a karrierje során. Ami pedig a fair juttatással vagy ellentételezések kapcsolatos megjegyzését illeti, ez nagyon fontos lenne a szerződéses jog keretében. Amit azonban én látok az az, hogy a frissen piacra lépő szerzők, alkotók esetében hiányzik az egyensúly az általuk megkötött szerződésből, és ez a kivásárlás, ez sok esetben gyakran maga a szabály, a bevett gyakorlat, és nem annyira, inkább, nem annyira a kivétel. Nagyon sok művészeti tevékenységet folytató ember egyáltalán nem ér luxus körülmények között, és nagyon boldog, hogyha egy összegben kap egy nagyobb juttatást. De hát akkor gyakorlatilag ugye kivásárolták őket, felvásárolták őket, ha úgy tetszik, és nincsen már lehetőségük érvényesíteni a jogaikat. Úgyhogy esetleg elő lehetne irányozni az utólagos módosításnak a lehetőségét, ez egy fontos dolog lenne valamennyi szerző számára már csak azért is, mert ez az egyensúly hiány, különösen a fiatal szerzők esetében nagyon markánsan jelenik meg ahol aztán nehézé válik a helyzet a kollektív megállapodások eseté, az a kollektív megállapodásoknak az esete. Mindannyian tudjuk, hogy a művészeti tevékenységet folytató emberek általában nem feltétlen azok, akik mondjuk munkavállalóként száz évvel ezelőtti mintára adott esetben bizonyos témákat felvállalnak, és nem feltétlen tudnak még arra is energiát tartalékolni, hogy hatalmas tárgyalási pozíciókat építsenek fel eh, a karrierjük során. Nagyon kevés, igazán tisztán csak művészeteket, művészeket tömörítő szervezet van, aki képviselhetné az ő érdekeiket. Tehát mindenképpen foglalkoznunk kellene azzal a kérdéssel, hogy miért van az, hogy a szerződések folyamatosan csak romlanak, és a művészek arra kényszerülnek, hogy tegyenek valamit. Úgy gondolom, itt kellene egyfajta segítséget nyújtanunk, még ha nem is tudom pontosan milyen formában, mert hogy a, ez egyfajta fogyasztóvédelmi kérdés is. A fogyasztóvédelemmel, fogyasztóvédelemből példát említve pedig azt láthatjuk, hogy itt egy nagyon nagy a méretbeli különbség és a hatalombeli különbség a tárgyaló felek között. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a következő parlamentnek mindenképpen határozottan és, és világosan foglalkoznia kellene azzal a kérdés, hogy a kreatív embereknek az élethelyzetét hogyan tudják jobbítani. Ekström úr kap szót. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm a tanulmányt. Tényleg nagyon érdekel ez a tanulmány, remélem, hogy beletekinthetek majd részletesebben is. Úgy gondolom, hogy azok a problémák, amikre rámutattak, azok valós problémák. Óriási az erőkülönbség egy alkotó és egy hatalmas kiadóház között, amikor ugye a szerződésről tárgyalnak. Tehát nagyon is helyesen világítottak rá ezekre a problémákra, és abban is igazuk van, hogy amikor megnézzük a szerzői jogszabályokat, akkor úgy tűnik, hogy jaj, de jó, milyen sok joguk van az alkotóknak, a szerzőknek, mert hogy hosszúak ezek a jogszabályok, de aztán az első dolog, ami történik az alkotás megszületésekor az, hogy ezeket a jogokat azonnal magukhoz ragadják hatalmas cégek, közvetítők, kiadók. Úgyhogy tökéletesen egyetértek a probléma leírásával, egyetértek a tanulmány kiinduló pontjával. Csak hogy amikor az ajánlásokhoz érünk, hát ugye a problémák mindig itt jelentkeznek. Hiszen a probléma nem az, hogy megállapítsuk, hogy mik a problémák, az elég könnyű, hanem hogy mit tegyünk. Hogy milyen kötelezettségekre van szükség, hogy milyen szabályokra lenne szükség, hogy milyen változtatásokra lenne szükség. Értem én, hogy miért azokat az ajánlásokat javasolja a tanulmány, mint amiket javasol, csak hát az ajánlásoknál azért egy kicsit gyakorlatiasabbnak kell lennie. Tehát itt van a kiadóház, ez a kiadóház, cég, bizonyos pénzt ugye elkölt a marketing tevékenységre, és mi történik, hogyha maga az alkotó azon aggódik, hogy például nem elég erős a marketing tevékenység és akkor mondjuk reklamál a szerző, és utána pedig a kiadó azt mondja, hogy de hát 10 ezer eurót költöttünk marketingre, mire azt mondja az alkotó, hogy de hát 100 ezeret kellett volna. Ez természetesen nagyon sok mindentől függ, magának az alkotásnak a minőségétől, hogy milyen kockázatok kapcsolódnak ennek az alkotásnak a forgalomba hozatalához, vagy mondjuk piacra dobásához, nyilván nehéz eldönteni, hogy 10 ezer vagy 100 ezer euró kell a megfelelő marketing tevékenységhez. És még hogyha 100 ezeret költött is a kiadó marketingre, akkor meg még mindig mondhatja az alkotó, hogy 1 milliót kellett volna. Tehát nyilván nem lehet megmondani, hogy például a megfelelő marketing tevékenység az milyen összeghez köthető egy adott alkotás esetében, egy adott időpillanatban, egy adott piacon. Tehát, hogy most ez gyakorlatias, vagy észszerű, vagy arányos volt-e a kiadó részéről, ezt mondjuk elég nehéz jogszabályokba foglalni. Úgyhogy számomra nem nagyon értető, hogy ezek a gyakorlatban hogyan lennének már megvalósíthatóak. Elnézést kérek, megint egy negatívumot fogok mondani, ma megint kritika következik. Azt mondják, hogy a jövedelmezéssel és a fair kompenzációval kapcsolatos jogokat ne lehessen elidegeníteni. Hát amikor szerzői jogokról beszélünk, vagy alkotói jogokról beszélünk, akkor ugye elsősorban a zene ugrik be, hogy például, hogyha valaki megvesz egy CD-t, akkor mire használhatja ezt a zenét? Hogyha utána mondjuk egy filmet forgat, akkor használhatja háttérzenének ezt a zenét, vagy sem? Tehát nem csak elsődleges, hanem másodlagos, sőt, sokszorodlagos felhasználásai is lehetnek ezeknek a zenéknek. Természetesen mindezekhez megfelelő jövedelmezést kell kötni, hiszen számos zeneszerző konkrétan ebből él és semmi másból. Ezt a piaci szegmens pedig nem lehet úgy visszaszorítani, mint ahogy azt önök javasolják. Hiszen olyanak csak bele, hogyha ezt megtesszük, akkor szerintem elég nevetséges következtetések fognak majd megjelenni a szövegekben, például mondjuk valami egészen primitív Nokia kis csengő hang, hogy pararapapám, akkor most erre is valami szerzői jogot fogunk majd kiírni. Tehát, hogy gondolkozzunk már, el azon, hogy akkor mondjuk nem lehet fölvenni ezt a telefont, vagy mindenki, aki meghallja ezt a csengő hangot, akkor a szerzői jogot sért, mert nem fizetett azért, hogy meghallgassa ezt a remek kis dallamacskát. Szóval azt hiszem, hogy ezek a gyakorlatias dolgok eléggé nehezen szabályozhatóak. Tudom, hogy meglehetősen szélsőséges példa volt tőlem ez a csengőhang, de hát vannak ilyen problémák. Mondjuk egy nagyobb TV csatornán minden híradónak, vagy minden egyes műsornak van egy kis bevezető zenéje. Ezekre ugyanaz vonatkozhat, mint egy csengő hangra. Az emberek nem azért nézik meg a 8 órás híreket, mert olyan fantasztikusan csodás kis dallamocskával vezetik be ezeket, hogy azt nem bírják kihagyni egyetlen este sem. De hát mégiscsak ott van ez a dallam, elhangzik ez a dallam. Most ez nem csak híradó lehet, hanem akármilyen más tévéműsor. Természetesen számos tévéműsor kifejezetten irat magának ilyen főcímzenét, és akkor ez összeegyeztethető a megfelelő szerzői jogokkal. Ennyi volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Engström asszony. Nem látok további hozzászólót. Talán a szakértők ragadhatnák magukhoz a szót, hogy újra megvá- hogy megválaszolják a tagok által feltett kérdéseket. Questions. Először is az első kérdésre szeretnék választ adni, ami tulajdonképpen mindkettőjük hozzászólására vonatkozik. A kollektív megállapodásokról beszéltünk, és elmondta, hogy milyen aggályai vannak ezzel kapcsolatban. Igen, vannak olyan tagállamok, ahol nincsenek feltétlenül ilyen alkotói kollektívák, ahol nem tömörülnek szervezetekbe az alkotók. Vannak olyan országok, amelyekre ez nem jellemző, hogy ilyen szakszervezeti jelleggel tömörülnének az alkotók. Máshol viszont igen. Vannak ugyanakkor olyan kollektív megállapodások, amelyeket különböző alkotói közösségek, vagy valamilyen kollektív menedzsment szervezetek fektettek le. És ez tulajdonképpen mindkét hozzászóló képviselő hozzászólására válasz, hogy például Franciaországban az alkotók, a könyvszerzők és a kiadók az e-bookok tekintetében például összeültek és megpróbáltak egy kollektív megoldást kidolgozni. Természetesen a szerzők nap mint nap nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek a digitális világban, mert a helyzet egyáltalán nem ugyanolyan, mint néhány évvel ezelőtt. Elképzelhető, hogy valaki megírt egy papírformájú könyvet, és azt épp most alakítják át e-bookká, és akkor mi történik? Akkor egy teljesen új termék jön létre, sok esetben nem tudnak megfelelőképpen fellépni a kiadók sem. Az is sok esetben előfordul, hogy a papír alakú könyvet, illetve az e-bookot külön kiadó adja ki, és akkor már két irányba kell, vagy kellene tárgyalnia az alkotónak, ami rendkívül nehézkes és nagyon komoly kihívásokkal jár. Úgyhogy ha van valamilyen általános keret azzal kapcsolatban, hogy az alkotók és a kiadók miben egyeztek meg, tehát van egy ilyen kollektív megállapodás, akkor amikor törvényi szabályozásra kerül sor, akkor sokszor a törvényalkotók ezeket a kollektív megállapodásokat veszik alapul, mert hogy ezek a gyakorlatban születtek meg, és a gyakorlatban már működnek, tehát így valószínűleg egy végrehajtató törvényt sikerül majd ezekből kreálni. Tehát Franciaországban működik egy ilyen fajta egyeztetés, egy ilyen fajta új modell. Ezek a kollektív megállapodások valóban nagyon hasznosak és nagyon hatékonyak lehetnek, de ehhez az kell, hogy az adott tagállamban legyen olyan alkotói szövetségalkotókat tömörítő szövetség, amely megfelelőképpen fel tud lépni, mert hogyha az alkotók egyesével próbálnak fellépni, akkor az nem lesz megfelelő. A szerződések kapcsán nem igazából arról van szó, hogy az alkotás piacra dobásakor mekkora összegű marketing tevékenységet folytattak. Itt sokkal bonyolultabb jogi képről van szó. Tehát megszületik maga az alkotás, amelyet forgalomba hoznak a piacon, és akkor folyamatosan elérhetőnek és hozzáférhetőnek és láthatónak kellene lennie ennek az alkotásnak a piacon. Természetesen vannak itt is nehézségek, hogyha például a digitális felhasználásról beszélünk és az e-könyvekről, akkor nem működnek egyáltalán ugyanazok a kritériumok, amelyek a normális papíralapú könyveknél működtek és még a könyveknél is nem mindegy, hogy kiadnak egy bizonyos példányszámot, és utána azt megpróbálják eladni, vagy pedig a megrendelésre nyomtatás útját választják. Természetesen az is elképzelhető, mondjuk a digitális könyvek esetében, hogy amennyiben igény nyílik rá, akkor megrendelésre ezt papírformában is létre lehet hozni. Tehát nagyon sok különböző eset van, és a forgalomba hozatal tulajdonképpen azt jelenti, hogy folyamatosan hozzáférhető és látható legyen a piacon az adott alkotás. Nyilván az alkotó ezt várja el a kiadótól vagy a közvetítőtől, hogy folyamatosan reklámozza, láthatóvá tegye az ő alkotását. Mi történik akkor, hogyha a szerző nem elégedett, akkor esetleg visszaveheti a jogait, elmehet egy másik közvetítőhöz, egy másik kiadóhoz. Az is elképzelhető, hogy hiába vált ismerté, közismerté az adott alkotó, egy bizonyos kiadót már nem érdekelnek a művei, és akkor viszont a kiadó fog visszalépni. Tehát előfordulhat az is, hogy elindul egy könyv nyomtatása, forgalomba hozatala a piacon, és utána a kiadó inkább más könyvekre szeretne átállni. És akkor természetesen az alkotó is mondhatja a kiadónak, hogyha önöket, mint kiadót az én alkotásaim már nem feltétlenül érdeklik, akkor visszavenném a jogokat, és keresnék egy másik kiadót, aki számomra kielégítő módon foglalkozik az alkotásommal. Tehát mindenképpen nézni kell azokat az erőfeszítéseket, amiket a kiadó tett annak érdekében, hogy ismerté váljon az érintett alkotás. Köszönöm, és átadom a szót a kollégámnak. Felismertük, hogy amikor ezeket a rendelkezéseket felmértük, rájöttünk, hogy ezeket mind a tagállamoknak kéne foganatosítaniuk. És a követelések, illetve a kötelezettség a felhasználásra tök, ö, ö, követelménynek a kiadók nem felelnek meg, és ha nem felelnek meg, akkor így a szerzőnek sem tudják garantálni az ezzel kapcsolatos jogait. És ezt nem csak mi mondjuk, bárki, aki egy kicsit ért a közgazdasághoz, akkor azt láthatja, hogy hogyha kizárólagosak a terjesztési felhasználási jogok, akkor ö, a copyright végül is nem a szerző, jog, szerző jogát védi. A fair díjazás fogalmát nehéz definiálni, ezért próbálunk most itt csak röviden fogalmazni, szerintem még van bőven időnk arra, hogy ezt megérleljük, de biztos, hogy hivatkozni kellene a feldíjazásra a szerződés jogon belül is. A jogban ugyanis van egy általánosabb fogalom, a méltó díjazás fogalma általában. És ezt ide be lehetne hozni az exploitation kapcsán is. Ugye más eh, al joganyagokban, mint a bérleti jog területén, eh, a jogalkotó rendelkezik eh, a méltó díjazásról sok országban, sok ágazatban, de furcsa és meglepő, hogy ezen a területen pedig nincs ilyen, sőt, fel lehet mondani a szerződéseket, ha a, a felhasználó túlzott kiadásokra kényszerülne a szerző felé. Tehát ez elfogadhatatlan, és alapvetően rosszak a felhasználási szabályok. Tehát nem csak mi mondjuk ezt. Gut, gibt es keine weiteren Fragen, dann darf ich nicht... Hogyha nincsen további kérdés, akkor köszönetet mondok a szakértőnknek. Ez egy nagyon érdekes tanulmány volt a szerzőjog témájában, és a következő jogalkotás időszakban is intenzíve fogunk foglalkozni itt a házban a szerzőjoggal. Ez lesz az egyik fő feladatunk a következő jogalkotási időszakban. Ez egy hatalmas kihívás. Parancsoljon Lichtenberg asszony! csak szerettem volna még egyszer leszögezni, hogy a szerzői jog témája továbbra is foglalkoztatni fog minket, és ez helyén való. A teljes reformot valamikor végre meg kellene csinálnunk. Ha azonban ezen túlmenően az a művészeknek a szerződéses jogairól megfeledkezünk, akkor csak a levegőbe beszélünk, akkor gyakorlatilag 14 cégnek az érdekeit képviseljük, és nem azoknak az érdekeik, akik a művészeti tartalmakat előállítják. Tehát jó lenne, hogyha az, amire ténylegesen gondolunk, tehát az, hogy a tartalom előállítójánál érkezzen meg a pénz, és nem annál, aki piacra viszi, ez, ez tényleg meg is történjen, ezt kellene elérnünk. Ami számomra nagyon fontos, az az, hogy ezzel a tanulmányjal kapcsolatosan abban is, azzal is foglalkozzunk, hogy a jog értékesítő társaságoknak mi a szerepe, és a pénz tényleg oda érkezzen meg, ahol a kreatív teljesítményre is sor kerül. Elnök, valóban, nyilvánvalóan itt a szerző jogokról és nem a szerző jog értékesítésének jogáról kell, hogy beszéljünk. Akkor elhagyjuk a harmadik pontot, és áttérünk a zárt ülésünkre. Kérem azokat, akik a zárt ülésen eh, a jelenlét jogával szokásos módon nem élhetnek, azok hagyják el a termet, megszakítjuk az ülést rövid időre, ugyanis a technikusoknak át kell állniuk eh, a zárt ülésre, és ki kell kapcsolniuk az internetes közvetítést. Bonjour.